Következő napi rendi pontunk Kreutzmann úr jelentése második olvasatban a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítése. Először is szeretném megadni a szót Kreutzmann úrnak, négy percre. Parancsoljon öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesülése alapvető fontosságú a fogyasztók és a gazdaság számára is. Sajnos az elmúlt években nőtt a hamisított termékekkel folytatott kereskedelem mértéke. Nem csak luxus cikkekről van szó, hanem a mindennapi termékekről, játékokról, kozmetikumokról, elektronikus háztartási gépekről. Nagyon gyakran az interneten rendelik meg a fogyasztók ezeket a hamisított árukat. A hamisítók egyre újabb módszereket találnak ki, hogy kihasználják a törvényi foghíjakat és a vám előírásait. Ez a vállalatokat és a munkahelyeket egyaránt veszélyezteti. Ezen kívül a fogyasztókat becsapják, és egészségüket, épségüket veszélyeztetik. A 2004-es rendelet módosítása szükségessé vált. Ez rendelkezik a vám által elkobzott és megsemmisítésre ítélt árukkal. Nagyon fontos ez, hiszen a vám az a szerv, amely feltarthatja a termékeket, mielőtt azok bejutnak a belső piacra, és kisebb adagban sokkal nehezebb ezeket nyomon követni. Már egy éve, 2012. decemberében a tanácssal való trilógusban megállapodtunk a közös szövegben. A belső piaci bizottság januárban 32 szavazattal három ellenében elfogadta ezt. A miniszterek tanácsa március 11-én határozott, és holnap a parlamenten a sor, hogy a rendelet 2014. január 1-én hatályba lépjen. A jelentésemben két cél, célom volt. Először is javítani szerettem volna a szellemi tulajdon helyzetét az Európai Unióban. Másodszorban szerettem volna a vámszerveket tehermentesíteni. Tehát ez a rendelet ne csak hatásos, hanem hatékony is legyen. Szerintem elértük mindkét célt. Elértük, hogy egyszerűsített eljárással lehet hamisított árukat megsemmisíteni az összes tagállamban. A szellemi tulajdon minden termékére vonatkozik ez. Hogy felvegyük a harcot az internetes csalással, egy különleges eljárást vezettünk be a kis csomagok tekintetében. A parlament itt is sikeresen védte meg pozícióját. A következő fejezet a gyógyszerek, amelyek az Európai Unió területén át haladnak. Nagyon fontos, hogy a fejlődő országokat ellássuk gyógyszerrel, azonban a gyógyszerellátásnak nem szabad a szellemi tulajdont megsérteni. A tranzit árukat a vám csak is kockázatbecslés alapján vizsgálhatja meg, hogy az Európai Unióban a törvényellenességeket megakadályozzák. És nagyon fontos ebben a tekintetben a harmadik államokkal történő együttműködés. Ebben a tekintetben is sikeres volt a parlament látják, hogy elégedetek lehetünk ezzel az eredménnyel. A rendelet megszavazása a vállalatok, fogyasztók és a vám érdekeit is szolgálja. Remélem, hogy a holnapi szavazáson a plénum széles támogatását nyeri el rendelet. És most szeretném megköszönni árnyék előadó kollégáimnak a munkát. Kiválóan működtünk együtt. Szeretném a tanácsnak, és szeretném a bizottságnak is megköszönni az együttműködést. Mindig nyitott fülekkel hallgattak minket. Jó rendeletről van szó, amely a fogyasztók és a vállalatok érdekét szolgálja. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, eh, Kreutzmann úr, és most eh, Semet a biztosnak adom át a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, először is köszönetet mondok az INKO bizottságnak, és Kreuzmann úrnak, az előadónak a konstruktív hozzáállásért a tárgyalási folyamat során. A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítése prioritást élvez a bizottság és ezen ház számára az innováció, a kreativitás, a gazdaság motorját képezik, és a tulajdonosoknak biztos helyzetet kell teremteni arra vonatkozóan, hogy a, fel, a találmányaikat védeni fogjuk. A szellemi tulajdonjogokat védeni kell az EU piacon kívül is. Örülök, hogy a parlament, a bizottság, a tanács megállapodásra jutott a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésére. Szeretném elmondani, hogy ennek a, az új szabályzásnak milyen haszna lesz. Először is a szellemi tulajdon jogokat már a határon fogják érvényesülni, például a csempészet árucikkek kisebb csomagban magánszemélyek számára küldve, ezeket, ezekre szintén ki fog most már a rendelet terjedni. A védjegyeket is védjük, az IPR védelem, a szellemi tulajdonjog védelem érdekében a határokon. Egyéb eljárások. Egyszerű kérelmet kell beadni, és ez az egész EU-ra ki fog terjedni ebben az esetben, és egyszerűsíti a vámhatóság szerepét, és a jogot birtoklók, a kereskedők számára is egyszerű lesz az eljárás. Az új eszközök célja, hogy a joggal rendelkezők központi elektronikus adatbank segítségével tudják védeni a jogokat. A másik pedig, hogy megkönnyítik a gyógyszerekhez való hozzáférést. Ez igen kényes kérdés, de szerintem a gyógyszerek terén a problémákat véglegesen sikerül megoldani. A jogi kereteket is egyszerűsítjük, és egyszerűsítjük az eljárást azért, hogy a vámhatóság is tiszteletben tartsa a szellemi tulajdonjogokat. Így a legitim kereskedők érdekeit szolgáljuk, védjük a gazdaságunk versenyképességét, hiszen a gazdaság egyre inkább az innovációra és a szellemi tulajdonra alapozódik. Ez nem csak a vámhatóság, hanem a vállalkozások számára is igen hasznos. Köszönöm, most pedig Hanslik asszony kap szót pár percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, a csempészet, vagyis hamisított termékek igen nagy veszteséget okoznak a belső piacon, ez a cégek számára is káros, de a fogyasztók számára is, hiszen sokszor mindez egészségükkel, biztonságukkal függ össze. Nem csak a ruházati cikkeket hamisítják, hanem például a gyógyszereket is. Nagyon sok ilyen termék harmadik országból érkezik az EU-ba, ezért kell erősebbé tennünk a határainkat. A vám hatóságok tudják a leghatékonyabban ellenőrizni ezeket a zárócikeket, most már az eljárások könnyebbek lesznek, könnyű lesz a rendeletet alkalmazni, és a fogyasztókat is védi. Az új rendelet semmit nem fog változtatni a szellemi tulajdonjog védelmében, viszont nem fog alkalm nem lesz alkalmazható a turisták által a bőröndükben szállított árukra. A szabályainkat a belső piacon korszerűsödik elet, és hogyha ezeket a rendeleteket, szabályokat nem valósítjuk meg, akkor joghézagot teremtünk és 250 milliárd eurót is kitehet évente a, ezeknek a zárucikeknek a forgalma. Az új rendelet jobb, jobbá teszi a helyzetet és a belső piacot. Köszönöm, most pedig két percben Head asszonyi a szó. Köszönöm. Azzal kezdtem, hogy itt a plénumon egy éve egy nagyon vidám szavazás volt, amikor a szociáldemokrata árnyék előadók máshogy szavaztak. Azonban most nem lesz itt annyira vidám, hiszen nagyon kemény tárgyalások mögött vagyunk, és nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel. Mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen szükséges a rendelet megújítása a hamisítások tekintetében, hiszen az ipar körülbelül azt mondja, hogy 58 millió munkahely függ ettől, és kb. 10 milliárd euró kárt okoz. Nagyon fontos, hogy védjük a jogtulajdonosokat, a belső piacot, a fogyasztókat azok áruktól, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét. Azonban reméljük, hogy ez nem állítja meg azokat az árukat, amelyeknek át kell menni az Európai Unió határain. Ide tartoznak a gyógyszerek, a generikus gyógyszerek, amelyek a fejlődő országokba mennek. A gyógyszerek szállítását támogatnunk kell, és a bizottság pedig egy jelentés ígért három év múlva, hogy megvizsgálják, milyen hatása van többek között a gyógyszerszállításokra ennek az új rendeletnek. Itt ebben az esetben ki kell jelenteni, hogy erősíteni kell a fogyasztók jogait. Azonban eddig nem volt ez túlságosan erős. És a jelenlegi akadályokat meg kell szüntetni. A hamisítás tekintetében már három hónapja küldtünk egy kérdést, és itt megszűnt már az a lehetőség, hogy gyorsan választ kapjunk. És a tanácsról is többször megkérdeztük, és itt az európai polgárok, az Európai Parlament tagjai is elégedettek. És itt nem vagyok elégedett a trilógussal, hiszen sokkal jobb javulás is el lehetett volna érni. Tehát támogatom a második olvasatot, és szeretném Kreuzmann úrnak is megköszönni a munkáját. Köszönöm. Köszönöm. Bielan úr. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Kreuzmann úrnak, a sok inputért, amivel megszülethetett ez a jelentés. Hatékonyabban fogjuk tudni védeni a szellemi tulajdonjogokat, amivel a feltalálók, a fogyasztók érdekeit is védhetjük. Egy olyan keretet teremtünk most, amelyel a termékeknek a magas minőségét is biztosítani tudjuk. Az azonban mindenképpen lényeges, hogy megerősítsük a talaj, szellemi tulajdonjogoknak a védelmét, hiszen hallottuk azt is, hogy sok a veszély még, amely leselkedik a szellemi tulajdon tulajdonosaira, hiszen egyre több a hamisított termék, és ez sajnos oda is vezethet, hogy egyre többen lesznek munka nélküli munkanélküliek. Aztán ott vannak ugye a hamisított gyógyszerek, amelyek veszélyt jelentenek a, az egészségre, és aztán a kozmetikumokra is rátérhetünk, illetve az élelmiszerekre. Úgyhogy a biztonság, a polgároknak a biztonsága egy nagyon-nagyon lényeges elem. A vámhatóságoknak korlátozott lehetőségeik vannak, ezért nem hiszem, hogy túl sok terhet érdemes rájuk terhelni. Az ő felelősségi kellene, hogy legyen, hogy eldönthessék, hogy valóban

nem csak a vállalkozásokat érinti, hanem a fogyasztókat is, Én az ő, hiszen az ő biztonságukról és egészségükről is szó van, és ezt nem szabad elfelejtenünk ebben a kontextusban. Egy pontra különösen nagy hangsúlyt helyeznék, és ez pedig a gyógyszerek kérdése. Ha most azt látjuk, hogy a lefoglalt hamisított termékeknek az egy negyede gyógyszer, ez is rámutat és rávilágít arra, hogy mennyire fontos, hogy keményen lépjünk föl ezen a területen és hogy semmiképpen ne engedjük meg, hogy az ilyen termékek egyáltalán piacra juthassanak itt az EU-n belül. Másrészt a, ugyanakkor mindent meg kellett tennünk annak érdekében, hogy helyes megfogalmazás miatt, mint ahogyan az eredetileg szerepelt, a megengedett generikumoknak a tranzitja is a rendelet hatája alá tartozzon. Semmi körülmények között nem engedhettük volna meg, szociáldemokrataként nem vállalhattuk volna a felelősséget, hogy az ilyenfajta tranzitot megakadályozzuk. Köszönöm. Másfél percre kap szót Stojalán képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek és természetesen a kollégáknak is akik dolgoztak ezen a jelentésen. Az európai előrelépések mindenképpen attól függenek, hogy a tudás alapú gazdaságot elő tudjuk-e mozdítani, és ez pedig összefügg a szellemi tulajdonjogok védelmével. Két problémát látok. Egyrészt a nemzeti rendelkezések a tagállamok részéről, a szellemi tulajdonjogoknak a védelmével kapcsolatban nagyon-nagyon különbözőek. Ennél fogva harmonizálnunk kellene ezeket. A másik probléma, nem szabad elmennünk amellett a tény mellett, hogy az európai piacokon nagyon sok utánzott, importált termék áll rendelkezésre, ilyeneket kínálnak, és a tagállamoknak a vámhatóságai gyakorlatilag be kéne, hogy zárják a reteszt az ilyen termékek előtt. Szükség van tehát a fellépésekre, az intézkedésekre, mm, és fontosnak vélem azt is, hogy azok, akik behozzák a piacra ezeket a hamisított termékeket, vegyék át annak a költségét, hogy megtalálják ezeket, lefoglalják, illetve nisítsék ezeket. Köszönöm. A kecsdiáj rendszerre térünk át. Kelly úr lesz az első. Egy perc parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok a bizottságnak ehhez a jelentéshez, és köszönöm az előadónak a módosító indítványokat, amelyeket beterjesztett a jelentéshez. Kétség kívül az illegális kereskedelem minden faja évente 200 milliárd eurót tesz ki, és valamilyen megoldást kell találnunk ezzel szemben. A javaslat nagyon jó, gyakorlati módon foglalkozik a kérdéssel, a hamisított cikkek már a határon le lesznek foglalva, és ez mindenképpen észszerű ez a megoldás. Kérdésem van a biztos úrhoz, ön szerint mennyit tudunk megspórolni? Jelen pillanatban nagyon sok pénzt veszítünk a hamisított cikkek miatt, és most mennyit tudunk majd megsporolni. Köszönöm. Most pedig Vendegászt asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, a mi frakciónknak gondjai voltak ezzel a javaslattal, amikor első olvasatban megkaptuk tavaly, Például a személyes cikkekről van szó, amit az utasok a bőröngyükben szállítanak. Kisebb szállítmányok esetében egyszerűsített eljárás van szükség. Ami a generikus gyógyszereket illeti, amelyek tranzitálnak az EU-ban, ezek ellen, ezek kapcsolatos intézkedések ellen szavaztunk, de jó lenne, hogyha a személyes bőröndök csomagok kívül maradnának a rendeleten, és a kisebb szállítmányok és valamint mielőtt megsemmisítik az árukat, azelőtt vizsgálatot kellene folytatni. A generikus gyógyszereknek képezzék ennek tárgyát. Várom a bizottság jelentését és az ajánlásokat az elv végrehajtásáról. Köszönöm, elnök úr. Most pedig Antas Dotter asszony következik. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt előadó. Ma az európai piacon az a helyzet, hogy kis csoportja a piaci szereplőknek blokkolhatja a versenyt az egész európai piacon, mégpedig úgy, hogy csak egy-két piacon alkalmazza a szellemi tulajdonjog intézkedéseket. Azok a tagállamok, egyes tagállamok aránytalan intézkedések tárgyai, és itt a bíróság megválasztása még mindig érvényben van az előnyök alapján. Ismerjük a mobiltelefonháborút, és azt is, hogy a regionális mobiltelefongyártók a telefon alkatrész gyártókkal évekig harcoltak. Ezek a az intézkedések nem igazán jók. Nézzük meg a globális képet. Ott van Új-Zéland, a copyright, vagyis a szellemi tulajdonok terén ők igen hasznos intézkedéseket hoztak. Figyelembe kell venni a fogyasztók és a KKV-k érdekeit. Köszönjük szépen, mondja az elnök, most pedig Esszaja asszony. Köszönöm. Köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak a kitűnő munkát, amelyet a bizottsággal és a tanácssal együtt végeztek. Nem új rendelkezésekről vagy javaslatokról van szó az ágazat számára, nem itt arról van szó, hogy hogyan lehetne jobban lépni. Az európai ágazat szenvedettől a jelenségtől több száz millió vészel évente, nem is beszélve a fogyasztók egészségével kapcsolatos kockázatokról. A hamisított árukat bűnöző bandák ellenőrzik, tartják kezükben, és ez a pénzmosáshoz is hozzájárul. A korrupció ellen és a pénzhamisítás ellen is ezzel folytatjuk a harcot, ezzel a rendelkezéssel, de amikor a fogyasztó hamisított árut vesz, akkor elgondolkodik ezen? Andrés Barea asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm az előadónak is. A szellemi tulajdon nagy mértékben érinti a versenyt. És hogyha védjük ezeket a jogokat, akkor természetesen védjük a versenyképességet, védjük a fogyasztókat, védjük az ipart. Tehát nagyon fontos, hogy a nemzetközi együttműködés segítségével megvalósítsuk a céljainkat a szellemi tulajdonjogok védelmében. És természetesen ez oda tartozik az ez az eszmecsere, a tapasztalatcsere, a különféle tagállamok vámszervei között. Éppen ezért nagyon fontos ez a dolog, hogy legyen párbeszéd ezen a szinten is a vámszervek között. Köszönöm szépen! Most szeretném Semet a biztost megkérni, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm szépen! Önök úr, igen, tisztelt képviselők, szeretném megköszönni a imént hallott véleményeiket. Holnap szavaznak a új rendeletről. Ez a rendelet garantálja majd, hogy a normák nemzetközi szintre emelkednek a hamisított áruk és a szellemi tulajdonjogok védelme tekintetében. A jogok és a kötelességek feketén-fehéren szabályozásra kerültek az új rendeletben. Nagyon jó nyelven íródott meg, és nagyon fontos a gyógyszerekről szóló rész, hiszen itt teljesen új szabályokat vezettünk be, amikor ezek a termékek a határa kerülnek, mind szellemi tulajdonnal rendelkező termékek. Kelly úr a hatásra kérdez rá, mennyit takarik, takaríthatunk meg, amennyiben megvalósításra kerül ez a rendelet. Hát ennek a rendeletnek eh, nagy hatása lesz, hiszen eh, a vámhatóságok, a vám tisztek eh, világos szabályok alapján döntenek majd, hogy a szellemi tulajdon jogokkal rendelkezők jogai mikor sérülnek. És évente be fogok számolni arról, hogy mennyi hamisított csempészet terméket állítottunk meg az Európai Unió határán amikor a rendelet végre hatályba lép. A tagállamok vámszervei feladata lesz, hogy megvalósítsák a rendelet szellemét. Mi a szükséges információ infrastruktúrát bocsátjuk majd rendelkezésre. Várom a pozitív szavazást, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr. Az utolsó felszólaló pedig Kreuzmann úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Szerettem volna még egyszer tisztázni, hogy a turizmus soha nem volt hatája ennek a rendeletnek, és hogy a generikumoknak a tranzitja is, emlékeznek Indiára, kifejezetten kivételt képzett. Tehát, hogyha önöknek segít az, hogy még nagyobb ö, ö, támogatást kapjunk itt a parlamentben, akkor nagyszerű. A szellemi tulajdonjogok védelme Európában nyilván nagyon fontos, hiszen ezáltal munkahelyeket is biztosítani tudunk, ami a gazdaság szempontjából lényeges, de a fogyasztó számára is, és Géphárt asszonynak igazat adok, hiszen a fogyasztók szenvednek a legjobban. Biztosan emlékeznek a meghallgatásra, rettenetes képeket láttunk, olyan emberekről, akiknek már nem volt foguk, mert hamisított gyógyszereket szedtek ezért igyekeztünk nagy dolgokat kitűzni célunként, hiszen a bürokrációt akartuk csökkenteni a vámhatóságoknál, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjon dolgozni a vámhatóság, és ezt sikerült elérni az egyszerűsített eljárás révén, hiszen ott a bejelentő vagy a jogtulajdonosnak a bejelentési se alapján léphet, ha csak nem kerül benyújtásra ellenkezés bizonyos határidőn belül. Aztán a jogtulajdonosoknak a védelmét is erősíteni kívántuk, ezt is sikerült elérni, hiszen a jövőben a jogtulajdonos a megsemmisítés költségeit megtérítetheti. Sőt, a transport vállalkozásokat is felelősségre lehet vonni, amennyiben a szállítmányozóknak van felelőssége. A harmadik dolog pedig az adatvételem volt, hangsúlyozni kívánnám ennek a jelentőségét, amikor erről a témáról beszélünk. Ezt is sikerült megerősítenünk, úgyhogy összefoglalva azt gondolom parlamentként remek eh, munkát végzett a bizottság, de sikerült még javítani a szövegen, magunk mellé állítva a tanácsot, úgyhogy én bízom abban, hogy széles körű támogatást lesz a szavazás alkalommal. Szerettük volna, hogyha hamarabb életbe lép ez a rendelet, a tanács itt nem ült be a hajóba, de 2014. január 1-én most már ez a rendelet életbe léphet. Az is nagyon lényeges, hogy a nemzeti vámhatóságok megfelelő személyzettel rendelkezzenek. Például nálunk Németországban 8000 tisztviselő hiányzik. Úgyhogy a bizottságot csak ösztönözni tudom, hogy a nemzeti vámhatóságokkal üljön le tárgyalni. Hiszen nagyon lényeges az, hogy legyen elegendő ember, aki ezekkel a problémákkal foglalkozik. Ez az oka annak, hogy azt gondolom, hogy nagy lépést tettünk most a fogyasztók felé, a munkahelyek megtartása felé és az európai sztenderdek megóvása és megtartása érdekében is. Köszönjük szépen Kreutzmann úrnak! Ezzel ezt a vitát most lezárjuk, holnap lesz a szavazás 11.30-kor. Hölgyeim és uraim, a következő napirendi pontunk az egyperces